Morning, everybody. Welcome to the second part of... Mindenkit üdvözlök az INTA ülés második napján. A 12-es napi rendi ponttal kezdjük a ma reggeli munkát. Szóbeli választ igénylő kérdéssel foglalkozunk a keleti partnerség témájában. A Vilniuszi eh, csúcsal kapcsolatos kereskedelmi kérdéseket beszéljük meg. Andri Kéne asszony az előadónk, akinek meg is adom a szót. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, mint tudják, a kereti partnerségi csúcsra november végén Litvániában kerül sor, és ennek a kimenetele meghatározza majd a e, kereti partnerség sorsát. Alapvetően az európai piacra való beintegrálását jelenti ez a régióbeli országoknak a szóbeli e, kérdést a e, bizottság nevében én fogalmaztam meg. E, az októberi plenárison Strasbourgban fogjuk feltenni reményeink személy, szerint. A bizottságtól kérdezném, hogy mik a perspektívái a Vilniuszi csúcsnak, és milyen intézkedések várhatók az után. Minden egyes kereskedelmi kapcsolat különböző, ezért az EU-nak világos hosszú távú stratégiával kell rendelkeznie a gazdasági és kereskedelmi társulás céljára. A hat ország nagyon különböző integrációs szakaszban van, és nagyon különbözőek a gazdasági szükségleteik, illetve kereskedelmi érdekei az EU-nak az ő vonatkozásukban. Fehér Oroszország és Azerbajdzsán természetesen kilógnak, ők ugyanis a társulási folyamatban is részt vesznek. Fehér Oroszország nem aktív a keleti eh, szomszédságban, Azerbajdzsán pedig nem WTO tag, és rövid távon nem is akar az lenni. Ezért eh, DCFTA-ről nem tárgyalhatunk velük. A négy fennmaradó országgal, Grúzia, Ukrajna, Moldávia, eh, két fő aggály van először is a kereskedelmi övezet létrehozása, alkalmazása, a másik pedig az orosz érdekbefolyás. Ukrajna. Tíz hónappal ezelőtt kezdeményezték már, illetve alá kellett volna írni a megállapodást, amennyiben az ukrán vezetés elfogadja az EU előfeltételeit. Az ukrán protekcionizmus okoz gondot, ez valószínűleg nem fog eltűnni egyik napról a másikra, akkor sem, hogyha a társulási szerződést megkötik. Az én kérdésem az, hogy a bizottság hogyan tudja a DCFTA-t elkezdeni alkalmazni hogyan lehet meggyőzni az ukránokat, hogy például a jármű ö, újrafeldolgozás esetében különböző protekcionista intézkedésekről ö, mondjanak le. Moldáviával, Grúziával és a negyedik országgal már a nyári szünet előtt lezárult a tárgyalás. Az örmény elnök bejelentette, hogy az EU vámuniójához hajlandóak csatlakozni. Az Európai Bizottság nem nyilatkozott, hogy hogyan kívánja megkötni a megállapodást Grúzia és Moldávia esetében. Hasonló az orosz nyomás gyakorlás és mind a kettő esetében vannak szakadár területek, amelyek nehezítik a végrehajtást. kérdések vetődnek fel a Vámunió vonatkozásában és a területi viták miatt. Ezek a megállapodások, zárásként mondanám, nagyon fontosak a keleti partnerség szempontjából. A Vilniuszi csúcs ígéretek beteljesítését jelenti, konkrétumokat adnánk így a keleti partnereknek. Egy megállapodás megtárgyalása csak egy dolog, az EU-nak gondoskodnia kell arról is, hogy meggyőzzük a partnereket, hogy az európai integráció felé vezető úton elengedhetetlen ezeknek a megállapodásoknak a megkötése. Ezért a DCFTA-ket teljes mértékben végre is kell hajtani majd a szóbeli kérdéssel úgy gondolom, hogy arra ösztökélhetjük az Európai Bizottságot, hogy további kezdeményezéseket tegyenek most, illetve a csúcs után. Köszönöm elnök, köszönöm szépen. Ezzel akkor nyissuk meg a vitát. A szóbeli kérdés tervezete megtalálható a dossziéjukban. Kezdjük az árnyék előadókkal. Nincs Árnyék előadó, nyitott vita, George Kutás, tessék. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Endrik Jene asszonynak, nagyon átfogó, teljes körű ismertetést tartott a mm, helyzetről. Az én frakcióm üdvözli ezt a szóbeli kérdést, úgy gondolom, hogy időszerű ennek a feltétele ebben a témában. Azt szeretném még hozzátenni, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság, hogy az Európai Parlament ne feledkezzen meg arról, szem előtt tartsa, hogy Oroszország mire törekszik, milyen befolyása van, nyilvánvaló, hogy új kezdeményezéseket tesz, és a volt szovjet tagállamoknak megmaradtak a kapcsolataik. Nagyon fontos, hogy a bizottság és a parlament megtalálja, hogy hogyan lehet leghatékonyabban meggyőzni ezeket az országokat arról, hogy Európa felé kell haladniuk. Másfelől szeretném megemlíteni, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, nem szabad megfeledkezni róla, hogy az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok nagyon fontosak számunkra is. Oroszországnak szüksége van Európára, Európának is szüksége van Oroszországra, és ebben a játszmában úgy gondolom, hogy arra is oda kell figyelnünk, hogy hogyan tárgyalunk, illetve dolgozunk együtt Oroszországgal egyfelől, és ezekkel az országokkal másfelől. Köszönöm szépen, meglátjuk, hogy a bizottság mit válaszol erre a szóbeli kérdésre. Zsánik Jadó, zöldek, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak is, aki úgy gondolom, hogy jól körül, járta, hogy miért is kell feltenni ezt a kérdést. A zöld frakció részéről mi nem ítéljük, mi nem úgy ítéljük meg, hogy releváns lenne, időszerű lenne ez a kérdés. A legutóbbi plenárison állásfoglalást fogadtunk el a keleti partnerségről, elég határozottan el ítélve az orosz gyakorlást, és ott volt egy vitánk a kereskedelemről, Most a mostani kérdés egyértelműen politikai jellegű, Na most, mivel a politikai helyzet nem javult, nem egészen értjük, hogyan lehetne a szabadkereskedelmi megállapodás megkötésének folyamatát felgyorsítani, a zöld frakció szerint kevésbé van arról szó, hogy az Európai Unió miként támogatja Ukrajnát az orosz nyomás gyakorlással szemben, hiszen a múlt héten fogadtunk el erről egy állásfoglalást, hanem inkább az a kérdés, hogy az Európai Unió hogyan tudja támogatni Ukrajnát a kritériumok teljesítésében, amelyekről 2012. decemberében a tanács döntött tehát nem igazán pártoljuk ennek a szóbeli kérdésnek a feltevését, mert úgy ítéljük meg, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásról nem időszerű most ebben a politikai vitalékkörben beszélni. Helmut Scholz, GUE, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos az ennyi előadónk nincs itt foglalkozik a kereskedelmi vonatkozásokkal. Én most a múlt heti plenárison lezajlott vitához térnék vissza. Köszönöm szépen az előadónak a munkát, amit végzett, és a részletes ismertetést is. De én más dolgot szeretnék felvetni. A keleti partnerség országaival való gazdasági kapcsolatokat az általános politikai összefüggések körében kell vizsgálni. A múlt heti vita egyértelműen megmutatta, hogy nem jött még el az idő, hogy ilyen gazdasági kereskedelmi kérdésekkel foglalkozzunk. Mindig az Orosz Föderációra kell gondolnunk, amikor ilyen kérdések vetődnek fel, és hát persze a keleti országok maguk döntik el, hogy a jövőjüket hogyan alakítják, milyen külkapcsolatokat építenek ki, és mindezeket a vonatkozásokat figyelembe kell vennünk a mi megközelítésünkben, és mindenképpen meg kell várni az INTA szakbizottság részéről, hogy a Vilniuszi csúcs lezajoljék és meg kell nézni, hogy az Európai Bizottság a Vilniuszi csúcs eredményeit miként tudja felhasználni. A tanácsban is elég nagy a nézeteltérés. Nézzük meg, hogy a tanács hogyan pozícionálja magát ezen országok vonatkozásában, és hogyan lehet alakítani majd a kereskedelmi kapcsolatokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Bent Lange végül. Köszönöm szépen. Én is azzal kezdeném, hogy eh, köszönetet mondok eh, az előadónak a tervezetért, eh, Helmut Scholz. elmondta a lényeget, a hozzászólás a végén meg kell próbálni a tanácsot revenni, hogy Vilnius ban pozitív ösztönzést tegyen. Felesleges itt olyan dolgokat elvárni, amelyek aztán nem állják meg a helyüket a valóság körülményei között. Itt van például Timosenko helyzete. Tudjuk, hogy nem Timosenko, de az ukrán hatóságokkal meg kell próbálni elérni, hogy méltányosak legyenek a tárgyalások jó lenne, hogyha mi magunk nem állítanánk akadályokat az úton, ne ugye Ukrajna itt a régió kulcs országa, 85%-a GDP-nek innen kerül ki a régióban, Ukrajnából tehát. A jogok terén egyértelműek az elvárásaink, de mégis ne aknázzuk alá az utat, ami a Vilniuszi megállapodáshoz vezethet. Köszönöm. Köszönöm, Európai Bizottság. Természetesen a kérdés az Európai Bizottsághoz szól. Luc de Vigne. Yes. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm ezeket a nagyon fontos kérdéseket, figyelembe véve a legutóbbi körülményeket. Természetesen nagyon sok aspektusa van ezeknek a kérdéseknek, és csak Röviden szeretnék mindegyikről szólni. Először is, ami Ukrajnát illeti, tudják, hogy egy sajátos helyzetben vagyunk az úgynevezett megnevezett politikai kritériumokkal kapcsolatban, amiről a tanács döntött. Ugyanakkor e, a szerződések is fennállnak, és ezért úgy gondoljuk, hogy ez megvan. Ez a kettő nem ellentmondásos egymással, tehát nem ö, e, ellentmondásos, hogyha folytatjuk a ö, e, csatlakozási agendánkat, illetve a DCFT-t, amiben vannak olyan rendelkezések, amelyek segíteni fogják a ö, vitáskérdések megoldását. De valójában ezt két vonalon kell továbbvinni. Ami Moldovát és Grúziát illeti, jelenleg ezen országok kérése előtt állunk, amelyek ezek szeretnék felgyorsítani az aláírásokat, és minden tőlünk telhetőt el kell követni, a fordítási igényeknek meg kell felelnünk, és az eljárásunkat tanácsban, bizottságban egyaránt, de tesszük, amit tehetünk. Végül, de nem utolsó sorban foglalkoznunk kell az Oroszországgal fennálló kapcsolatokkal. Itt két dolgot szeretnék elmondani. Először is nem szabad elfelejteni, hogy amit a keleti partnerekkel teszünk, az nem tekinthető sem hátrányosnak Oroszországra, sem olyan célja nincsen, hogy rontja kapcsolatokat, és a megállapodások sem teszik lehetetlenné, hogy a fennálló szabadkereskedelmi egyezményeket megtartsuk Oroszországgal, vagy, és egészen más kérdés a vámunió kérdése, mert egy vámunió az pedig tiltja, hogy saját maga egy-egy állam írjon alá szerződéseket, megállapodásokat. Tehát megint csak Oroszországot illetően nem ellentmondásos a tehát Oroszországgal is a gazdaság modernizációja révén szükséges az új A Nyomás, amit tapasztaltunk augusztusban, az e, országok választása ellen egyszerűen elfogadhatatlan. Ez egy elvi kérdés, és a bizottság ezt világosan ki is fejtette. Köszönöm, elnök úr. Elnök, Örményországról eddig nem szólt az elnök Moszkvai nyilatkozata, hogy alá akarja írni a megállapodást Oroszországgal, erről a bizottságnak nincs álláspontja? Úgy gondoljuk, hogy valóban a, a, a bizottság tett egy nyilatkozatot, és természetesen Örményország választását tudomásul veszek. Minden ország azt tesz, amit akkor olyan politi- kereskedelem vagy gazdaságpolitikát választ, amilyet akar. Vannak bizonyos választások, amik összeegyeztethetetlenek a szabadkereskedelmi, illetve a társulási agendákkal. Ez van a Örményország esetében. Egy vámunióhoz való csatlakozás az azt jelenti, hogy a legtöbb vámtarifát fel kell emetetni, másokat fel kell szabadítani, és különböző sztendereket kell elfogadni, például az élelmiszeriparban és más esetekben fel kell emelni, vagy pedig különbségeket kell tenni a standardeknek megfelelően. Ez pedig a jelenlegi csatlakozási agendával összeegyeztethetetlen. Ez természetesen nem mutatja nem jelenti azt, hogy Örményországgal megszakítanánk minden kereskedelmi kapcsolatot. Hát természetesen nem. Köszönöm. Oké, okay. coming back to uh, our reporter. Akkor visszatérve jelentéstevőnkhöz, uh, Andri Kéni asszony, van észrevétele. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentőknek és a koordinátoroknak, hogy elmondták véleményüket. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy meg kell fogalmazni a szobali kérdést. Még a nyári szünet előtt kezdtünk el dolgozni ezen, és most már igazán ideje, hogy meghallgassuk a biztosunkat, Dögucht biztost, hogy milyen ö, lépésekre kerül szó Vilniuszi csúcs előtt, illetve azt követően. Ami pedig az állásfoglalást illeti, amit múlt héten fogadott el a parlament, úgy gondolom, hogy inkább politikai nyilatkozat volt, és nem a ö, szabad ö, kereskedelmi megállapodásokra és ezekre foglalkozik, ami a mi munkánknak a része és a kollégáink, akiket ez érdekel, azoknak szerintem nagyon is időszerű lenne, hogy ezt októberben végigvigyük. Köszönöm. Figyelembe veszem a kérését, valaki még szeretné szót kapni. Igen, a bizottsági észrevételek után egy dolgot szeretnék venni, és elnézést, hogy még egy kérdést vetek fel. Amennyiben csak vámunió van, ha jól értettem a magyarázatát, de jogi szempontból csak a vámunió tárgyalása veti fel ezt a kérdést, és Törökországgal kapcsolatban. Tehát ez egy általános álláspont, vagy egyik esetben így tárgyalunk, más esetekben pedig amúgy. Bizottság tudna reagálni erre a kérdésre? Röviden kérném. Köszönöm, elnök úr. A helyzet egy kicsit más Törökország esetében, mert Törökország vámunióban van az Európai Unióval, de ez az uni- vámunió aszimmetrikus. Ez azt jelenti, hogy Törökország vállalta, hogy a preferenciákat ö, figyelembe veszi, amiket az Európai Unió letárgyal, de fordítva viszont nem. És a hagyományos vámunió, amit megszoktunk az Európai Unióban, ez azt is jelenti, hogy csak az Európai Unió folytat kereskedelem politikát. Erről a szobeli kérdésről később a nap folyamán fogunk szavazni. 13. napi rendi pont következik. Ismételten csak visszatérünk ahhoz a kérdéskörhöz, ami az úgynevezett viszonosságot illeti a közbeszerzésben. A külföldi vállalatoknak a közbeszerzésben való részvételi lehetőségei az Európai Unióban. Mint tudják, már dolgoztunk ezen az ügyön közel egy évet, Számos véleménycserét folytattunk. A jelentéskészítő egy munkadokumentumot terjesztett elő, amit megvitattunk, és most itt van előttünk a jelentéstervezet és természetesen ezt kell megvitatnunk. Daniel Kaspari a jelentés tevőnk, ugyanakkor kimentette magát, elnézést kér, nem tud velünk lenni mai napon, nagyon jól tudják, Németországban folyik a kampány, a választási kampány, és Gottlieb Szaszrovó kollégánk fogja őt helyettesíteni, aki előterjeszti a Kaspari kollega jelentés tervezetét, és természetesen be is fog neki számolni a vitánkról. Én hozzájárultam ez a megoldáshoz, mert ez egy olyan fontos ügy, hogy az idő itt számít. Akkor megadom a szót, kedves kollega. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Tény, hogy valamennyien részt veszünk a választási kampányban, Daniel Kaspari is, de azt hiszem, hogy ez mégiscsak egy olyan ügy, hogy az orvosnak a kórházban kell lennie, és ez nem kapcsolódott a választási kérdésekhez, hanem tulajdonképpen egy orva, egy sebészeti beavatkozásról van szó. Valamennyien tudjuk, hogy ez a vita egy vég nélküli vita. A jelentés készítője is ezt világosan kimondja, elmondja, hogy a legutóbbi tanácsi vita óta gyakorlatilag nem volt változás. Két-három tábor rajzolódott ki, de nem ö, első, nem premier ez egy ilyen ö, típusú projektnál. Vannak tagállamok, amelyek a bizottsági javaslatot követik, vannak, amelyek nem látják ezt szükségesnek, úgy gondolják, hogy európai szinten nem ö, szükséges lépni, mert úgy látják, hogy ez túlzottan protekcionista és ennek negatív len, következményei lennének a nemzetközi kereskedelemre nézve, esetleg olyan intézkedésekkel, amik retorziókat vonnának maguk után. És van a harmadik csoport, amelyik azt mondja, hogy hát talán esetleg léphetnénk, de mégsem így, egy kis módosítással, tehát klasszikus a helyzet. Továbbá ez vonatkozik a saját bizottságunkra is, a mi saját bizottságunk között is vannak, akik lépni szeretnének, vannak, akik úgy gondolják, hogy teljesen felesleges, és van a harmadik csoport, amelyik szeretne kisebb változásokat, és azt hiszem elmondható, hogy van egy elem, ami kibontakozik mindegyik elemből, ez a vitában is kiderült, a belső piaci vitában, hogy itt nekünk arra kell ügyelnünk, hogy ezzel az irányelvel ne ö, hozzunk létre ö, konfliktust az európai belső piacon, és ezt a konfliktust ne ez a vita tüzelje. A jelentés készítője igyekezett figyelembe venni a különböző véleményeket, önök előtt van a jelentéstervezet, úgy látom, hogy kiosztották, nekem legalábbis itt van a szemem előtt és én úgy gondolom, hogy mások is megkapták ezt. Ott van, no, ott van a kezében, nekem is. Tökéletes. Tehát az első munkadokumentumban a jelentés készítője öt vagy hat kérdést tett fel, ha jól emlékszem, és azt vetette fel, hogy esetleg gondolkodjunk el ezeken a különböző kérdéseken, és ebből hozzunk létre egy jelentést. Négy ö, fő ö, dolgot szeretnék megemlíteni Kaspari úr nevében. Daniel Kaspari úgy látja, hogy a bizottságnak a javaslata nem ad választ a következő kérdésre. a közbeszerzési piacok megnyitásához ez a szöveg hozzá fog-e járulni, vagy pedig lesz egy protekcionista eszköz is, ami létre fog jönni. Én személy szerint úgy gondolom, hogy vannak olyan érvek, amelyek akár egyik vagy másik irányt is lehetővé teszik. A bizottság azonban nem foglal állást, hogy mi a végcélja ennek, vagy legalábbis nem világosan fogalmaz, és ez sem első alkalommal fordul elő. A másik dolog, hogy a jelentés készítője úgy látja, hogy mindenképpen érdemes megkérdezni, és a, tehát ő szeretné, hogyha ide egy vizsgálati záratékot beiktatnánk, oly módon, hogy a bizottság egy bizonyos határidő után ellenőrizhesse, hogy mi lett a hozadéka ennek az egésznek végül is nyitottabb lett -e a helyzet, vagy pedig esetleg több lett a korlátozás, és mik ennek a, ezeknek a következményei. Másik javaslat a Kaspari úrnak az időtartam, tehát az alkalmazás, tehát az időbeli hatája a maximum 5 évre kellene az időbeli hatályt korlátozni. Ez a jogi aktus pontosan meg kellene, hogy fogalmazza a korlátozó intézkedéseket, amennyiben ilyenek vannak, de semmiképpen sem lenne szabad, hogy tartósan a piac lezárását eredményezze. Ezért vetődik fel ez az öt éves időbeli hatály. Ez így mind nagyon szép, de először az irányelvet kell meghatározni, és utána pedig azt, hogy milyen irányba haladunk. Aztán itt van a fejlődő országok kérdése. Nyilv, világos, hogy van egy lista, és hogy ezek az országok áldozataivá válnak ennek az eszköznek, miközben nem ez volt a cél. Világos, hogy egyes országok gazdasági okok miatt nehezebben fognak hozzáférni a közbeszerzéshez, illetve megnyitni, ami, mert nincs is náluk közbeszerzési piac, ami önmagában nem egy jó helyzet. A javaslat mindenképpen kizárja az, az alkalmazás hatájából a legelmaradottabb ország, legkevésbé fejlett országokat, és azt javasolja Kaspari úr, hogy még a fejlődő országok közül más országokat is vegyünk ki. De ezt mindenképpen a, az Európai Unió klasszikus kereskedelem politikájának megfelelően kell tenni és a kereskedelmi rendelkezések kellene, hogy meghagyják, megadják az alapjait az új kereskedelmi kapcsolatoknak az, ezen új országokkal. Tehát ügyelnünk kell arra, hogy a különböző politikáink során odafigyeljünk és koherensek legyünk. Harmadik dolog, az egységessége a globális kereskedelem politikának, ez egy olyan alapelv, amit nem szabad veszélyeztetni a bizottság ezen új javaslatával. Valamennyien tudjuk, hogy egyes országokban vannak nemzeti rendelkezések, sőt regionális rendelkezések is, és ezt mondtam hozzászólásom elején, és ez egyébként a jelentéskészítőnek is a véleménye a belső piacra kapcsolatban. Nem szabad deregulációt előidézni a belső piacon, azért, mert most egy specifikus szabályozást hozunk létre a közbeszerzésre, miközben valójában már van közbeszerzési rendeletünk. Azt kell kimondanunk, hogy a tagállamok, vagy inkább a közbeszerzőknek csak a különböző jogszabályban megfogalmazott elemekre kell koncentrálniuk, például a harmadik országok szolgáltatásait korlátozni. A negyedik pont. A negyedik pontot, amit előterjesztett a jelentés készítője, abban azt látjuk, hogy a bizottság javaslatának van egy olyan veszélye, hogy felaprózza a belső piacot a következő esetekben Például lenne egy olyan közbeszerző, aki ennek a rendeletnek az alapján egy szereplőt kizár a piacból, ugyanakkor ez a szereplő egy másik európai területen felkínálhatja a szolgáltatásait, és másod pedig nem kerül kizárásra. Tehát ez torzulásokat hozna létre a belső piacon belül. Ezért javasolja a jelentés készítője, hogy azok, akik közbeszerzést indítanak, azok csak akkor ö, írhatnak elő feltételeket, hogyha a bizottság vizsgálatot indít arról, hogy fennáll-e a viszonosság hiánya az adott harmadik országgal kapcsolatban. Továbbá. Figyelembe kellene venni ezeket a különböző kivételeket, és csak bizonyos konkrét meghatározott keretek között lenne ez alkalmazható, egy koherens keret belül, a, amit a bizottságnak kellene meghatároznia. A jelentés készítője abból a, indul ki, hogy itt lesz egy mechanizmus, ami létre fog jönni, és a bizottság elutasítatja azt, hogy a, a, a közbeszerzés kiíró egyik vagy másik okra hivatkozzon, amennyiben ez nem bizonyított. Engedjék meg, hogy most egy személyes észrevételt tegyek. E, teljesen szubjektív, de mégis csak szeretném megmondani, hogy hogyan, gond, hogyan látom én ezt a közbeszerzési piacot például az én saját régiómban amikor azt látom, amit látok, akkor attól tartok, hogy itt egyáltalán nem szeretnénk, hogyha Európában is ez a globális helyzet alakulna ki. Olyan régióról beszélek, amit nagyon jól ismerek, és nem hinném, hogy a, szeretnék, hogyha a régióknak is a Európa diktálna. És talán ö, újra kellene erről a témáról ö, vitát folytatnunk és a jelentés készítője azt reméli a jelentésével, amiben már mindenféle pontok vannak, hogy ennek köszönhetően egy megfelelő vitát tudunk folytatni, és abból az elvből a, ö, indul ki, hogy reméli, hogy minden észrevételt figyelembe vett, köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában, az árnyékjelentéstevőket is, és köszönöm, hogy meghallgattak, mert nem vagyok szakértője a témának. Well, thank you for this uh, clear and... Uh, Köszönöm szépen ezt uh, a hosszú bemutatót. Kérem, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy igazából Daniel Kaspari távolétének okait nem ismertem, és hát gyors felépülést kívánunk neki. Lange. Lange úr, köszönöm szépen a kollégának a prezentációt. Nyolc pontot szeretnék említeni. De ezek minden bizonyal részben ismertek is, és bizonyos részeit már ismerjük, másokról még vitatkoznunk kell. Az első pontról már folyt vita, ugyanis a harmadik országok számára Kaspari úr azt javasolja, hogy a különösen szegény vagy rossz helyzetben lévő országok számára egy derogációt irányozzunk elő, és ezt mi támogatjuk. Második pont. A hatos, illetve a nyolcas és tízes pontok közötti kapcsolatról beszéltek önök, a regionális szempontok figyelembevételére vonatkozik ez. Kaspari úr azt javasolja, hogy ha a bizottság vizsgálatokat végez, abban az esetben a regionális hatóságokat ki lehessen zárni. De én ezt pont fordítva látom. Szerintem, hogyha valamely beszállítót a regionális hatóságok kizárnak, most ebben az esetben kellene vizsgálatot folytatni a bizottságnak. Szerintem ez így sokkal logikusabb. Ez sokkal koherensebb is. Minden esetre, hogyha egy ilyen mechanizmus létezik, nem gondolom, hogy nagyon sokat használnák majd a helyi és regionális hatóságok, de szerintem logikusan ilyen értelemben lehetne felépíteni a, a eljárást. Természetesen a kollégák azt is szeretnék, hogy ez az eszköz hatékony legyen és gyors, és valóban amennyiben ezt szeretnénk elérni, minél gyorsabban bevethetővé kell tenni. Négyes pont mi is azt szeretnénk, hogyha a fenntarthatóságot, illetve a fenntarthatósági kritériumokat figyelembe lehetne venni ebben a javaslatban. Főként a szociális sztenderdekre gondolok, valamint az, a munkavállalók alapjogaira. A parlament, illetve a tanács közötti tárgyalások során a közbeszerzésekkel kapcsolatban az derült ki, hogy a 41-es oldalra beszúrtuk a 15-ös cikket. Nos, itt egyes beszállítók kizárásáról esik szó, de ugyanakkor az alapvető sztenderdek figyelembevételére hív fel ez a pont. Ötös gondolat, egy kompromisszumot szeretnénk a tanács elé beterjeszteni. A felülvizsgálati záradék a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban 5 évet fogalmaz meg. De szerintem, amennyiben ez az 5 éves küszöb benne marad, akkor egy kicsikét jogilag bizonytalan helyzet fog kialakulni. Tehát fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy elége ez a kompromisszumos javaslat a tanács számára, vagy nem nagyobbak-e a hátrányok, az ebből fakadó hátrányok, és lehet, hogy másfajta kompromisszumot kellene a tanács elé beterjesztenünk. Hatos pont, ez egy kisebb kérdés, ez a 25-ös módosításra vonatkozik. mindazok az országok, amelyekkel az Európai Unió tárgyalásokat folytat, kereskedelmi tárgyalásokra gondolok, ki kellene őket zárni. Itt a bizottság tovább megy, ugyanis itt ö, olyan tárgyalásokról beszél a bizottság, amelyeknek van tartalma. De Kaspari úr szerint ki kellene zárni az összes olyan országot, amelyekkel az Unió tárgyalásokat folytat, de hát nagyon sok ilyen állam van, tehát ez felmerül ez a kérdés. Hetes pont. A városok közötti bilaterális megállapodásoknak a kérdése hogyan épül be ebbe a tágabb képbe hiszen itt arról esik szó, hogy nem lehet további tárgyalásokat, illetve megállapodásokat kötni. De én eléggé szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, ugyanis itt vannak azért stratégiai ágazatok, mint például az innováció, amelynek az a célja, hogy biztosítsa az európai ipar elsődleges fontosságát. Tehát ezeket a gondolatokat kell szerintem figyelembe venni. Köszönöm. Köszönöm az ICR nevében, Harkin képviselő. Köszönöm szépen. Nos, hát itt most megint azért gyűltünk össze, hogy ezt az ellentmondásos javaslatot megvitassuk. Minden bizonyal vannak nézetbeli különbségeink, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a nehéz munkát. A dossziével kapcsolatos álláspontom ellenére továbbra is elköntelezett vagyok ebben a munkában, és remélem, hogy folytatni tudjuk ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban a tárgyalásokat. Van egy olyan módosítás a javaslaton belül, a kettes módosítás, amely az európai gazdasági térségben fakadó megállapodásokat zárja ki a hatáskörből. És ugye itt szerintem ez helyes, ez maradjon is benne, ugyanis én úgy látom, hogy az Európai Unió protekcionista megközelítést alkalmaz, és ebből a javaslatból ezt ki kellene vennünk. Úgyhogy kérem, hogy ezzel kapcsolatban majd felvilágosításokat adjanak. Remélem, hogy a jelentéstevő, a parlamenti képviselők és a bizottság is rá fognak jönni arra, hogy mit is jelent pontosan az európai gazdasági térség, de engem igazából a hatos és a nyolcas, illetve tízes módosítások, illetve cikkek közötti kapcsolat aggaszt a legjobban. Ezt egyébként világosra is tettem már korábban, és remélem, hogy az álláspontomat figyelembe fogják venni ugyanis itt nagy kockázatok merülnek fel, nagyon nagy lesz az idő nyomás a bizottságon annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó vizsgálatokat elvégezze. A 19-es módosításban a 8-as cikk cikkben foglaltakat direkt módon bevezeti a hatos cikkbe, és ebből azt láthatjuk, hogy a tagállamok aktív résztvevői lesznek a közbeszerzési eljárásoknak akkor, amikor a tagállamok ezt, tehát a tagállamok jogalkotása ezt lehetővé teszi, és nagyon sokszor a harmadik országbeli pályázókat ki fogják zárni. Tehát itt egy technikai kérdésről van szó, de csak látszólag, mert ezzel egérutat adunk a tagállamoknak arra, hogy protekcionistává váljanak. Nincs itt a jelentéstevő, de a bizottságtól szeretném kérdezni, hogy a tanács jelenlegi álláspontja hogyan néz ki. Nem tudom, hogy erről még idén, jövőre, vagy egyáltalán mikor fognak tárgyalni a tanácson belül, hiszen nagyon sok tagállamban igen nagy ellenállás tapasztalható az egész kérdéskörrel kapcsolatban. Valamint Fontos azt is látni, hogy a bizottságnak mi a szándéka ezzel a javaslattal, meg akarják-e őrizni, vagy le fogják söpörni. Hiszen itt a öm, egy, egyfajta közbeszerzési piac nyitásról van szó világszerte, és a ratifikációt meg kellene őriz, meg kellene ejtenünk, hiszen ezzel tudunk nyitva maradni a világ többi része előtt. Elnök. Ma lesz egy, lesz egy munkaebédem az érintettekkel a tanácsban, úgyhogy majd meg fogom kérdezni az ő álláspontjukat ezzel a fájlal kapcsolatban. Köszönöm szépen! A jelentéstevő bemutatta ezt a dossziét, és látjuk azt, hogy milyen nehézségek is merülnek fel. Néha az az érzés alakul ki bennünk, hogyha titkos szavazásra lenne lehetőség, akkor nagy valószínűséggel visszautasítanánk a bizottság jelenlegi javaslatát, ugyanis ez nem felel meg azoknak az elvárásoknak, illetve kihívásoknak, amelyek előttünk állnak. mégiscsak egy olyan helyzetben találhatjuk most magunkat, az ICR-os kolléga is utalt erre a GPA kapcsán, és aztán ott vannak a feltörekvő országok. Nos, ezek most vagy megfigyelő státuszban vannak, vagy nagyon, nehéz, nagyon messziről nézik a helyzetet, tehát egyrészt a feltörekvő országok részéről, és másrészt pedig az iparosodott országok részéről úgy tűnik, hogy a közbeszerzési piacokat másként tekintük. Ez nem egy kereskedelmi eszköz, amelyet liberalizálni kell, egyfajta dogmatikus megközelítés alapján, hiszen itt egy olyan iparpolitikai kérdésről van szó, amely miután az államoknak igen kevés lehetősége van jelenleg az ipar ösztönzésére, ezért szeretnénk a válság ellen mi harcként egyfajta fenntarthatóbb gazdaság felépítéseként, eszközként kihasználni ezeket a közbeszerzési lehetőségeket. Itt ugye mindenféle típusú kérdés felmerülhet az iparpolitikától kezdve az önkormányzatokon keresztül. A zöldek részéről tehát mi eléggé hezitálunk, és jelenleg a bizottság javaslata két lehetőséget vet fel számunkra, vagy visszautasítani teljes egyértelműen, a szóval jelenlegi stádiumban ez lenne a legokosabb, hiszen itt az alap öm, értékek öm, nem tetszenek nekünk, hiszen itt egy teljes nyitásról van szó, és a koncesziókat, illetve a kivételeket csak esetről esetre kívánják bevezetni, ez nekünk nem tetszik, hiszen a tanácson belüli vitával kapcsolatban azt láthatjuk, legalábbis amit én hallottam erről, hogy itt nem hátráltatni akarják ezt az ügyet, de azért mégiscsak egy sokkal komolyabb vitára lenne szükség a közbeszerzések európai hasznával kapcsolatban, és arról, hogy a közpiacok hogyan is működhetnek. Ezeket a kérdéseket mélyebben meg kell vitatni, még mielőtt a bizottság dogmáit gondolkodás nélkül alkalmazzuk. Bue? Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, illetve a bevezetőt is köszönöm. A vita azt mutatja, hogy már elég sok munkát elvégeztünk, de nagyon alaposan meg kell vizsgálni ezt a javaslatot. A munkadokumentum és a ma halott magyarázatok különösen érdekesek. Rá kell mutatnunk, hogy az itt a kérdés, hogy erre a jogalkotási javaslatra szükség van-e. Kicsi feleslegesnek tűnik mindez. legalábbis eh, a közbeszerzéseket elbíráló hatóságok eh, azt mondják, hogy nem kellene ilyen szabályozást elfogadni. El kellene vetnünk eh, a bizottságnak ezt a javaslatát. Az európai tagállamok államkasszái kiürültek, az európai eh, vállalatoknak meg kell ragadniuk eh, a lehetőségeket. A feltörekvő országok, Kína, Brazília trónkövetelőként lépnek fel, és itt az a veszély, hogy amennyiben ilyen eh, szabályozást hozunk, akkor ezek a feltörekvő országok is ilyen szabályozást fognak hozni, a bizottság javaslata tényleg konstruktív kontribúció-e a nemzetközi e, multilaterális kereskedelemhez, vagy inkább akadályozza azt. Nagyon kritikusan viszonyulok ehhez a javaslathoz. És a kollégák mindegyike említett olyan aspektusokat, amelyek erősítik ezt az aggályt például Németországban, Brandenburg tartományban a közbeszerzési szabályozás és a bíráskodási gyakorlat alapján létrejött lehetőségeket törölni el ez az új javaslat. Másfelől időnként. Jobb minőségű szabályzásokra is szükség lenne, és ilyen ez a helyzet. Európai Bizottság ki fog szólni az önök részéről? Jessen úr, Jüle úr. Kérem, mutatkozzon meg. Igen, jó napot kívánok, elnök úr! Elnézést a jegyzőkönyv eh, részére, igen. Andres Jensen vagyok, DG Trade. Üdvözöljük a jelentést, úgy gondoljuk, hogy eh, egy csomó érdekes gondolat van benne, különösen üdvözöljük azt az egyértelmű célkitűzését, hogy az általános filozófiához csatlakozik, az általános koncepcióhoz, ami a javaslat mögött meghúzódik. Még van itt egy-két részletkérdés, például a konkrét kapcsolódás a 6-os és a 8-as cikk között, illetve bizonyos határidők kérdése is Nem tudom, hogy a szabadpiaci főigazgatóságos kollega szeretne hozzátenni valamit. Jean-Yves Möv vagyok. Köszönöm szépen. Mi is üdvözöljük azt, hogy az előadó és a bizottsági tagok hangsúlyozták, hogy fragmentálódhat a belső piac, ez tényleg fontos, és szeretnénk erről tovább, további vitát folytatni hogyan lehet a fragmentációs kockázatot kiküszöbölni a belső piacon. Az előadóval, az árnyék előadókkal szívesen megbeszélnénk ezt, vagyis hogy a módosítók mennyiben valósíthatók meg, és mennyiben tudják megerősíteni a belső piacot talán még néhány szóban arról, hogy mi van a tanácssal. Természetesen az ő nevükben nem szólhatok, de az Európai Bizottság arra ösztönözte a litván elnökséget, hogy kezdjék és hát folytassák, és mm, aktiválják a tanácsban folyó tárgyalást ebben a tárgykörben, a parlamentben tett előrehaladással párhuzamosan. Köszönöm. Úgy tudom, hogy a tanácstól is vannak itt, de nem hivatalosan, ugye a tanács nem vesz részt hivatalosan a parlamenti eljárásokban. Akkor visszaadnám a szót az előadónak. Igen, köszönöm szépen az összes kollégának a kemény munkát, és köszönöm ezt a vitát is. Ez nem egy eh, pártpolitikai kérdés. Inkább a nemzeti érdekek eh, különbözőségéről van itt szó. És az előadó nevében szólva az összes észrevételt megpróbáljuk majd figyelembe venni a hatos cikk itt a lényeg, illetve hogy a bizottság miként tud majd itt fellépni. Lenne egy konkrét, rövid észrevételem ezzel kapcsolatban. Az öt éves időszak, ami itt szerepel, teljes mértékben harmonizál a TDI és más rendeletek határidejével, az ott megszabott időszakokkal, tehát nincs szó jogi bizonytalanságról, inkább az értékelés itt a fontos szempont, és én inkább pártolom ezt a rendelkezést. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 30-a hétfő este 6 óra. szakbizottságunkban rendes novemberi ülésünkön szavazunk. Most pedig a szavazás következik. Kérem készítsék elő a kártyáikat. Kérem, hogy foglalják el a helyüket. Let's vote. First vote. Muscardini. Első szavazás. Muscardini jelentés. Fogyasztói termékek biztonsága. Fogyasztási termékek 64 eh, módosító van itt. 25-ös módosító az első. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 27-es, van itt egy szóbeli módosító, úgy tudom kettő, ismeretesek ezek, nincs ellenvetésük, lehet így szavazni, akkor jó, szavazzunk a szava, szóbeli módosítókkal mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 29-es és a 30-as megegyeznek, kimaradt a 28-as, bocsánat, akkor először arról szavazzunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A koordinátorok kérem jelezzék, hogy hogyan szavaznak. Nekem így könnyebb lesz. És mindenki tegye fel jól a kezét, aki szavaz. Tehát 29-30 mellettük, ezt elfogadtuk, 31-es mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette, 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Harmincnégyes fogyottá vált. Hatos és negyvenes megegyeznek mellettük ellenők tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44-es és 45-ös mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. Negyvenhatos. Itt van egy szóbeli módosító, és nincs ellenvetésük, akkor szavazzunk róla mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 49-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58-as mellette ellette tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, de azt hiszem elutasítottuk. 60-as ellenőrzés következik. Lezárom a szavazást valóban elutasításra került, 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Az EPP nem szavaz? 10-es preambulum megkezdések, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a szóbeli módosító következik. Négyes szóbeli módosító, a 21-es preambulum bekezdés, ez mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, következik a végszavazás, megnyitom, a szavazást lezárom, Elfogadtuk, 26 igen, 3 nem, 0 tartózkodás. Gratulálok a kollégáknak, Muszkáréni kolléganőnek különösen. Item 15. 15-ös napi rendi pont. Kutas jelentés a termékek piaci nyomonkövetéséről. követéséről. 94 módosító, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 46-os módosító, nem, 48-as, a 40 8-as következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-ös itt részenként szavazunk, első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 62-es szóbeli módosítóval nincs ellenvetés? Ismerik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellette nem, ez okafogyottá vált, bocsánat. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 65-ös első rész mellett ellen elfogadtuk, második rész mellett ellen tartózkodás elutasítva, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 67-es mellette ellene tartózkodás el, elutasítva, 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva,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 Elfogadtuk. 21 in 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ekkor a preambulumok 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24-es mellette ellene az kiesik, okafogyott akkor mellett, hármas as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 28-as mellett ellene tartózkodás, 29-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, a 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5 33-as emelet ellene tartózkodás, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellentartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellentartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellentartózkodás elfogadva, 37-es, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 36-ost, megnyitom a szavazást. tehát elutasítva 37-es mellette ellene tartózkodás eh, elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33-as, nem, 38-as jelenti, javítja magát, mellette ellen tartózkodás elfogadva, 39-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, 40-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, ha 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodás e, még egyszer kérem, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Végszavazás, megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Tehát elfogadtuk, 29 mellett tartózkodás nem volt, egy ellenszavazat. 17-es napi rendi pont. Paul Murphys jelentése. Elnézést, mondja az elnök, megint csak túl gyorsan szaladtam, a 16-os következik, tehát vissza kell lépni. Maria Badia Kucset véleménytervezete a gépjárművekről, kocsikról kompromisszum egyes mellette ellen tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette ellene tartózkodás el, elutasítva, kilences mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 9-esre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 19-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva elutasítva. 21-es mellette, ellene. A 20-ast ellenőrizzük? Jó, akkor vissza ellenőrizzük a 20-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum mellette elfogadva, 25-ös mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. 25-öset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Most a 28-asat ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Furcsa. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30-as nem, 37-es eh, mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 39-es mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 40-es mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 41-es eh, részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35 mellette egy ellene, négy tartózkodás. Gratulálok Maria Badiának. Most pedig Paul Murphy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 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es részenként, első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 13-as megint csak részenként. Most mondják nekem, hogy itt nem kell szavazni az első részről, akkor második rész következik. Akkor másodikról kell, akkor a másodikról szavazzunk. 13-asnak a második része mellett ellen tartózkodás elutasítva. Jó, akkor az első, az eredeti szöveg első részéről nem kell, az eredetéről, a második részéről kell csak mellette ellene tartózkodás el, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva ellenőrizzük akkor az egyes kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 15-ös módosító mellette ellen tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellen tartózkodás elfogadva. Végszavazás. Megnyitom a szavazást. Két szavazás a bizottsági javaslatról. Megnyitom az elsőre a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig a, az állásfoglalásról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 mellette, egy ellene tartózkodás nem volt, elfogadtuk. Rapporteur, do you propose to enter into negotiations? Paul Murphy. Do you propose... Javasolja a jelentéstevő, hogy akkor tárgyalásba kezdjünk? Csak akkor, hogyha plenárison ö, megszavaztuk a módosítókat, akkor But you have to read this. Therefore, if. Uh, Nos, akkor, hogyha úgy döntünk, hogy a plenáris szavazás után tárgyalásokat kezdünk, akkor mandátumot el is kellene fogadnunk azonnal és ez a mandátum a plenárison elfogadott módosításokra vonatkozna, és a tárgyalócsapat pedig magamból, a jelentéstevőből és az árnyék jelentéstevőkből fog állni. Ellenérvek, akkor, ezt le, akkor erről szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elektronikus szavazásra van szükségünk, tehát még egyszer szavazunk arról, hogy a mandátum javaslatot kitámogatja. Lezárom a szavazást. 27-en szavaztak mellette, egy tartózkodó. 8-as, nem 18-as napi rendi pontunk. Júliu Winkler, tehát Winkler Gyula, bor ö, kvóták, egyes módosítás, elfogadva, kettes, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, ú, végső szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk. Akkor most a jogalkotási javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36-an szavaz, 26-an mellette, egy ellene. akkor ismét a mandátumról ö, szavazunk, amennyiben a plenárison elfogadásra kerül a javaslat. Megnyitom a szavazást a mandátumról. De fel kell olvasnom. A bizottság, illetve a tanácssal való informális tárgyalások megkezdése, amelynek célja az egyez megállapodás kialakítása, és a módosítások, az egyes és kettes módosítások fogják a mandátum részét képezni, illetve a tárgyaló csapat, jelentéstevő elnök, illetve árnyék jelentéstevők. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva, 26 egy ellenében egy tartózkodással. Ügyrendi felszólalás, tessék. Tessék, öné a szó. Elnök úr, nem igazán értettem a mandátum kérdését, ugyanis ön azt mondta, hogy a mandátum a plenáris történt szavazás fényében történik meg most. Akkor mi lesz a pontos módosítás, ö, mandátum? Tehát a mandátum a jelentésünkön fog alapulni a beterjesztött módosításokkal, amennyiben elfogadják azokat a plenárison. Megértette? Tizenkilences napirendi pont. Nicolò Rinaldi jelentése következik. Ez pedig az Európai Unión van a nemzetközi kereskedelmi megállapodások végrehajtása. 42-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 10 mellette ellene tartózkodók elfogadva, kompromisszum 2-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 48-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 49-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13-as és 53-as, ezek azonosak. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 53-as, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négyes kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 16, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 62-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 63-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 66-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 7-es kompromisszum, mellett ellene tartózkodók elfogadva, 23-as és 68-as azonosak, mellett ellene tartózkodók elfogadva, 8-as kompromisszum, mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 8-as kompromisszumos módosításról. Lezárom a szavazást. 26-1 ellenében, két öm, tartózkodással. 26-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 27-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28-as két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük, tehát 20 illetve egy elutasítva, 29-es elfogadva, 2-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 3-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 32-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 36-os részenkénti szavazás. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Harmadik rész, nem a második, harmadik, a másodikat visszavonták. Harmadik, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 35. Első rész, okafogyott második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 38 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 1-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, végső szavazás módosított változatról, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, 27-en szavaztak mellette, 3-an ellene tartózkodók nélkül. Most pedig a jogalkotási javaslatról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27, 3 ellenében elfogadva. Most amennyiben a plenáris ülés úgy dönt, hogy tárgyalásokba bocsátkozunk, akkor a mandátumról kellene most szavazni, Renáldi úr. A különböző árnyékjelentéstevők, illetve a bizottság titkárságával folytatott tárgyalásaim során az derült ki, hogy valószínűleg október végén lesz meg a tanácsban a mandátum. Októberben lehetne róla szavazni a második októberi plenárison, és akkor akár első olvasatban is meg lehet egyezni a tanácssal. Akkor a mandátumról döntsünk most, amennyiben a jelentéstevő is ezt támogatja. A módosítások fogják a mandátum részét képezni, és a tárgyaló csapat, a mm, elnök, a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők fogják kiadni Frank Proust, Georges Kutás, Jan Zahladiov, Janik Zsadó, ez így rendben, akkor szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-an támogatták, egy tartózkodó. Hát igen, kommunikálnunk kell. Köszönöm szépen a kiigazítást. 20-as napi rendi pont. EU-Kína közötti kétoldalú beruházási megállapodás kötése érdekében folytatott tárgyalások. Mielőtt megkezdjük a szavazást, a zöldektől van egy tájékoztatás, Keller úr részéről, hogy a 10, illetve 60-as módosítást visszavonták. Tehát erről nem fogunk szavazni. Lesz egy szóbeli módosítás, hatos számot viseli, ez nem jó számozást kapott, és ezért visszavonták a szavazó listáról, és a 29-esről viszont fogunk szavazni. Tehát a hatos, a, a módosítást, a szobai módosítást visszavonták, ehelyett 29-es módosításról fogunk szavazni. Ez egy rendkívül fontos téma, ugyanis a célja És itt is mandátumot kellene elfogadni a tárgyalásokra vonatkozólag, és ez a tanácsban is éppen most véglegesedik. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 6-os, visszavonták, mint ahogy mondtam, 29-es következik, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene Tehát a négyes kompromisszumról szavazunk éppen, a hármas peregráfról, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 41-es ellene, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 44-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük a 7-es kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Négyes módosítás, mellette négyes. Alde szavaz? Alde, Alde szavaz a módosításról? A négyes módosításról mellette, ellene tartózkodók, leellenőrizzük. Négyes szóbeli módosításról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ötvenegyes, elle, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 51-esről szavazunk elektronikusan. Elfogadtuk. 52-es mellett ellene tartózkodók elfogadva, 53-as, mellett ellene tartózkodók elfogadva, 54-es, mellett ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös szóbeli módosítás, mellett ellene tartózkodók elfogadva, 55-ös, illetve 56-os mellette ellen tartózkodók elfogadva, 57-es mellette ellen tartózkodók elfogadva, 58-as mellette ellen tartózkodók elfogadva, 59-es mellette ellen tartózkodók elfogadva, 61 mellette ellen tartózkodók elutasítva, 61-est leellenőrizzük megnyitom a szavazást a 61-esről. A 60-ast visszavontuk, hogyha emlékeznek. Megnyitom a szavazást a 61-esről. Lezárom a szavazást. Egy hangúan elfogadták. Az emberek azt hitték, hogy a 60-esről szavaznak, talán ez volt a félreértés oka. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 64-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 64-est leellenőrizzük, 64-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 66 mellette. 66. Emberek, kérem! Dartmoor úr. 66-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 67 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 68 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 69 mellette ellenet tartózkodók elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 60, 71 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 72 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük a 72-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 8-as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva. 74-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 77-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 78 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 79 mellette ellene tartózkodók elutasítva, ellenőrizzük a 79-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 80-as mellette ellene tartózkodók. Elfogadva. 81 mellette ellene tartózkodók. Elfogadva. 82-es elnézést el, mellett ellene tartózkodók elfogadva, 83-as mellett eh, ellene tartózkodók elfogadva, 84-es mellett ellene tartózkodók elfogadva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es kompromisszumról szavazunk elektronikusan, 89-es mellett ellene tartózkodók elfogadva, 9-es két részben, első részről mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hármas szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas szóbeli módosítást leellenőrizzük. akkor nem lesz szavazás erről, mert ellenzék. 91-es következik mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 91-est leellenőrizzük. 91-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 95-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 96-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 97 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 98 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük le. 98-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 99-es mellette, ellene tartózkodók, újra. 99-esről ellenőrzést tartunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. 100-as, 101-es, 102-es együtt, mellette ellene tartózkodók, elutasítva. Akkor erről a hármasról ellenőrzést tartunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Újra elutasítva. 103-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 103-asról elektronikus ellenőrzést tartunk. Lezárom a szavazást. 104 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 105-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 106-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 107-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 108-as, 9-es és 10-es együtt mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. Tehát 108, 109, 110. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük el a 11-es kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Ez egy kulcsfontosságú szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 112-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 113-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 115 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 116 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 117 mellette ellene tartózkodók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 egyes kompromisszum, mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, kettes kompromisszum mellette, 17-est ellenőrizzük le, azt kérik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. Kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva. Egyes szóbeli módosítás ellen senki nem szólal fel, nem, akkor mellette ellene tartózkodók elfogadva. Húszas mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes szóbeli módosítás erről nem fogunk szavazni, akkor 21-es mellette ellene tartózkodók, elutasítva, 22-es, a 21-est ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, 21-es, Lezárom a szavazást. 23-as, mellette ellene tartózkodók, elfogadva 24, mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 24-est ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. Végső szavazás. Végső szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22 2 ellenében 6 tartózkodással Helmut Scholznak gratulálunk. Következik a 21-es napi rendi pont. Frank Proust jelentése következik. EU-Tajvan. Kereskedelmi kapcsolatok. First we'll vote the oral question. Electronic Először a szóbeli kérdésről szavazunk, elektronikus szavazással megnyitom. Szóbeli kérdés, elektronikus szavazás, megnyitom. Ez után fogunk a módosítókról szavazni. Lezárom a szavazást. 20 igen, 9 nem, nulla tartózkodás, a szóbeli kérdést elfogadtuk. Akkor az állásfoglalási indítvány módosítóiról szavazzunk most. 24-es módosító mellette, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes, mód, egyes kompromisszum mellette, mit ellenőrizzünk a 25-öst? Csak a parlamenti képviselők kérhetik az ellenőrzést, az asszisztensek nem. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, A 25-ös szeretnénk ellenőrizni. Rendben, ellenőrizzük a 25-öst. Most egy képviselő kérte. Szavazzunk. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös szóbeli módosító. Van ellenvetés? Nincs? Akkor szavazzunk. Dartmouth urat nem hallják a tolmácsok. Ötös szóbeli módosító mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes szóbeli módosító, nincs elnevetés, nincs, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 34-est, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Egyes szóbeli. Nincs ellenvetés, nincs, akkor szavazzunk. Mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 as ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elutasítva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás. Úgy gondolom, ugyanaz az eredmény elutasítva, 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3-as szóbeli módosító, nincs ellenvetés? Nincsen, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítottuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, ellenőrizzük a 15-öst, megnyitom. és lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes szóbeli módosító nincs ellenvetés, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, végszavazás, megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. 24 igen, 2 nem, 2 tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 20-as napi rendi pont. Kereti partnerséggel kapcsolatos kérdés, elektronikus szavazás megnyitom. Lezárom. Nincs ellenszavazat, két tartózkodás. Gratulálok a jelentéstevő asszonynak, Andrik Jene asszonynak. A 23-ast azt elhalasztottuk. A 24-es Juliu Winkler jelentése. az EK, illetve EU és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodásról, valamint az ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó eljárásokról. Where is the voting list? a decision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 Tisztelt elnök úr, a Kínával kapcsolatos végszavazásnál a három tartózkodás helyett három igen szavazatot szeretnénk a jegyzőkönyvbe vetetni, mert nyomtunk. Tehát a kínai befektetési ügyben az ALDE hivatalosan jelzi, hogy a tartózkodó szavazataik igen szavazatnak minősülnek. Oké. Okay. Okay. Rendben. Akkor ezt kijavítjuk. 24-es pont elektronikus szavazás a tárgyalási mandátumról, második olvasatos megállapodásról van szó, a jogalkotási állásfoglalást október 25-én fogadtuk el 2012-ben. Ez lesz eh, a tárgyalási mandátum alapja, a tárgyaló eh, tímet az elnök, az előadó és az árnyék előadók fogják képezni, mint szokás szerint. Szavazzunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. The, it was adopted, 27 votes in favor, one against, no abstentions. Nem volt tartózkodás, Elfogadtuk, és ezzel lezárult a szavazás. Kedves kollégák, köszönöm szépen, hogy részt vettek a munkában. If there are people leaving the room, please do it Amennyiben kimegy valaki a teremből, kérem, hogy gyorsan és csendben tegye nem akartok még egy kis erőt meríteni? De, én mindig, ha csak csokiról van szó, mindig. So the stupidity of the investor to say this settlement was defeated. Very good question. Yes. time to resume our proceeding. Ideje folytatni a munkánkat. A következő téma 25-ös napirendi pont, és nagyon fontos napirendi pontról van szó. A közbeszerzésről szóló ö, megállapodás módosításáról. Ez egy sokoldalú megállapodás, aminek az Európai Unió részes fele több éves tárgyalási folyamat után kérem figyeljenek. Nem dúj. Azt kérik tőlem, hogy jelentsem be, hogy a GUE frakció a Vilniuszi ö, csúcsal kapcsolatos kérdésre nemmel szavazott. Szóval éppen azt mondtam, hogy a közbeszerzésről szóló megállapodás módosítása itt a tárgy, és a megállapodás módosításáról megállapodtak a felek. Természetesen ez egy jó, jóváhagyásos eljárás, tehát azt kérik tőlünk, hogy hagyjuk jóvá a tanács részére, hogy e több oldalú megállapodást aláírják, ez nem egy vegyes megállapodás, tehát itt csak az Európai Unió intézményei vesznek részt. A Báli miniszteri konferencia előtt, tehát a WTO konferencia előtt szeretnék lezárni a megállapodást, úgyhogy fel kell gyorsítani a munkát ebben az ügyben. akkor lép hatályba a megállapodás, hogyha a részes felek kétharmada ratifikálja azt. Bízunk benne, hogy ez így lesz. A Deve szakbizottságot felkértük, hogy mondjon véleményt nekünk. Helmut Scholz úr az előadó, neki adnám meg a szót, de ő nincs itt. Itt volt egészen eddig. pár perccel ezelőtt még itt volt. Ettől függetlenül fontos a kérdés. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek semmi oka arra, hogy ne hagyja jóvá ezt a megállapodást. Megnyitom a vitát a többi frakció előtt. EPP, Péter Stasny az első hozzászóló, tessék önni a szó. Thank you, Chairman, very much. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon köszönöm a frakciónk nevében, ami nagyon elégedettek vagyunk az ügyek menetével. Nem szeretnénk beavatkozni a továbbiakban. Hosszú ideje folyik ez a gyakorlat. Már nagyon sok javulást sikerült elérni, a különböző tárgyalások voltak, aztán két évvel később, 96-ban hatályba lép, tehát azóta a technológia, internet és egyéb fejlemények történtek, tehát ezek mind ö, beleépültek ezekbe a különböző megállapodásokba. Azt is tudjuk, hogy nagyon fél érdekelt és olyan sok idő kell a tárgyalásokhoz, amíg végre valamilyen eredményre tudunk jutni, hogy valószínűleg lehetetlenne további jobbítást végrehajtani, miközben jelentős előlépések történtek. például jobban odafigyelünk arra, hogy a korrupció ne történjen, ami régebben jobban előfordult, a tárgyalások sokkal átláthatóbbak, gyorsabban mennek, van a költségmentes hozzáférési lehetőségek. a ö, nagy közönség, a vállalatok is jobban átláthatják a dolgokat. Tehát számunkra nagyon fontos az, hogy tulajdonképpen több mint 30 milliárd lehetőséghez ad ez hozzáférés. Tehát az infrakcióm alapvetően ellenez mindeni további időhúzást, az Európai Parlamentnek szerintem a figyelembe véve azokat az előnyöket és azokat a jobbításokat, amik történtek, jóval kellene, hogy hagyja ezt úgy, ahogy van. Elnök, köszönöm szépen. Helmut Scholz jelentés készítője itt van ismét körünkben, úgyhogy neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbáltam ebben a ö, ö, jelentésben a kompromisszumokat beépíteni. Elég hosszú ideig tartottak a tárgyalások, és látnunk kell, hogy itt nyilvánvalóan egyértelműen szeretné a bizottság is és a tagállamok is, hogyha megállapodás születne a miniszteri konferencia alkalmával Indonéziában decemberben. Valamennyien egyetértünk abban, hogy ez egy fontos kérdés, és bizonyos értelemben itten a kihívásokat kell, amiket megvizsgáltunk, ezeket a balival kapcsolatban kell majd elérnünk. Én azt tapasztaltam, hogy most a, ami az asztalon van, az sokkal jobb, mint amivel eddig rendelkeztünk, különösen ami a különböző standardeket, ökológiai kritériumokat és egyebeket illeti a közbeszerzéseknél. És ezeket figyelembe véve én azt javaslom, hogy a mi szakbizottságunk járuljon hozzá a jelentéshez, fogadja el, még akkor is, hogyha a pohár csak félig van tele, de úgy gondolom, hogy így hozzá tudunk járni, járulni ahhoz, hogy ez a közbeszerzésről szóló megállapodás eh, erősítse a multilaterális kereskedelmet. Köszönöm, akkor most pedig az SND részéről Josefe Andres kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! valamennyien hangsúlyozták, hogy mennyire fontos ez a megállapodás. Nemzetközi megállapodásról van szó, aminek következményei vannak a gazdaságra, kiegyenlítheti a különböző tagok közötti különbségeket, egyensúlyt adhat például foglalkoztatási területen, és ez is lehetőség lehet a válság leküzdésére. Ez a jelentés ugyanakkor segíti az azonos bánásmód, az egyenlő bánásmódot és az átláthatóságot. Fontos itt a parlament szerepe, ugye vagy igent, vagy nemet kell ránk mondanunk, és már a múltban voltak olyan tapasztalataink, hogy a Fejlesztési Bizottság kért tőlünk egy jelentést, lehetett volna belőle állásfoglalás, de a parlament nem veszítheti el azt a szerepkört, hogy ami feladata, hogy odafigyeljen, és nyomon kövessen egy ilyen fontos megállapodást, különösen gazdasági szempontból ez rendkívül fontos. Ez az első észrevételem. A második, ami a munkával kapcsolatos aspektusokat illeti, hogyan lehet ezt ellenőrizni, hogyha mi nem vagyunk részesei. Tehát jó lenne, hogyha erre a bizottság válaszolni tudna. Milyen ö, szerepet tudunk vállalni akkor, hogyha csak igennel vagy nemmel ö, válaszolhatunk. Nem szeretném, hogyha a parlament lemondana arról a lehetőségről, hogy véleményt mondjon. Mert véleményünket kell mondani, nem egy ö, ö, állásfoglásról van szó, hogy éppen azért, hogy csak a jelenlétünket bizonyítsuk. Miután ellenőrizést is szeretnénk biztosítani, ezért jó lenne, hogyha a bizottság megfelelően tájékoztatna elnök. Később majd meghallgatjuk a bizottságot is. Most pedig akkor ECR kapja meg a szót. Köszönöm kollégák, nagyon örülök, hogy támogathatom a e, az e- előadónak a véleményét, hogy a parlament járuljon hozzá ennek a, az elfogadásához, illetve majd a ratifikálásához. Nagyon sok aspektus van, ami módosításra került, és amiket támogatni tudok. A fejlődő országok, ahogy belekerültek, ez nagyon jó, ez gazdaságilag is jó segíti őket, és segíti ugyanakkor az iparosodott országokat is a piacra jutásban ez szerintem mindenkinek hasznos. Az elektronikus aukciók, árverések, ez is egy új dolog, ez is segítheti az a, a mi vállalkozásainkat, és mi közben a tendereztetési eljárások nagyon hosszadalmasak voltak egyes esetekben. Tehát itt is a különböző érintetek, például a telekommunikáció és egyéb területeken is fontos, hogy megfelelően nyissunk a közbeszerzések esetében is. Ezt érdemes támogatni. Tehát a bali ülésen mielőtt a harmadik országoknak a hozzáféréséről beszélnénk, mint tudják, én ez egy prioritás, és ezért fontos ennek a módosítása. Elnök, a bizottság előtt még ketten kértek szót, Aljendo és Gospodé képviselők. Jó reggelt kívánok, Elena Ariano vagyok, a ö, piaci főigazgatóságtól. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját és a szakbizottságnak a véleményét is mi is részesei vagyunk a nemzetközi szereplőknek. Válaszolni szeretnék a kérdésre, amit feltett, ami elhangzott, hogy természetesen a bizottság és mértékben tisztában van azzal, hogy a parlamentnek szerepe van a végrehajtásban és a közbeszerzési bizottságban, és igyekszünk is támékoztatni a parlamentet a munkálatok előre haladatához. A dokumentumokat is előterjesztettük vitára, csak úgy, mint a tagállamok is ezt megkapták. A szociális és környezetvédelmi kérdések, illetve a szociális környezet, ami nagyon hangsúlyozásra került, egy olyan terület, ami a következő munkaprogramban fog szerepelni és teljes mértékben tájékoztatni kívánjuk az INTA tagjait az előrehaladásról. Köszönöm szépen! A bizottság a végrehajtással kapcsolatban, amit eddig hallottunk, ez, ez csak egy technikai tájékoztató volt, vagy pedig a módosításról, nem a végrehajtásról volt szó. Tehát akkor most ez azt jelenti, hogy a bizottság vállalja, hogy itt lesznek változások? Nem, e, elnézést. Azt mondtam, hogy a gyakor, bevett gyakorlata a bizottságnak, hogy amikor küldünk dokumentumokat a közbeszerzési bizottságnak, akkor erről az intát is támogatjuk, tehát tájékoztatásul megküldjük az intának is. Tehát teljes mértékben átláthatóak vagyunk a munkánkban, és ez a továbbiakban is így lesz, ahogy eddig volt. José Fárió, elégedett ezzel a válaszsal? Hát egy kis pontosítást szeretném, hogyha a, tehetünk majd felkérdést a alkalmazással kapcsolatban, hogy a bizottság magyarázza el nekünk, hogy ezen bizottságon belül hogyan került alkalmazásra a megállapodás, és még egy kérdés, amit nem fogalmaztam még meg, hogy megfigyelői szerepünk is, a Kína, Panama és más államok esetében ezek milyen szerepet fognak játszani mert úgy gondolom, hogy ez egy kellően fontos kérdés ahhoz, hogy a parlament jelen legyen és megfelelően képviselve. Elnök, természetesen ki bármilyen lehet kérdezni a bizottságtól. Bizottság, ki akkor esetleg válaszol erre az észrevételre? Amit a képviselő asszony feltett? És csak a szerződés cikkére szeretnék utalni, hogy a bizottság továbbra is játsza azt a szerepet, ahogy ezt a múltakban is tette, és a jelen gyakorlatnak megfelelően. A megfigyelőnek annyi lehetősége van, hogy jelen lehet a tagállamok, amelyek részesei kívánnak lenni a megállapodásnak az egy dolog, és a megfigyelői státusz az nem, attól tartok, hogy a parlament nem lehet megfigyelő. De a megfigyelőnek ez olyan tagállamok számára van a megfigyelői státusz, akik szeretnének majd ö, ö, csatlakozni. Úgy gondolom, hogy a vita most megye jutott el egy fordulóponthoz, egy nagyon fontos ponthoz, és egyet értek a kolléganőnkkel, aki hangsúlyozta, hogy igenis tényleges részvételre van szükségünk, és tudnunk kell, hogy mi történik. Ezért mondtam, hogy a pohár félig van tele, és talán nem félig üres, mert ami most már benne van, az mindenképpen jobb, mint ami eddig volt ezek, ebben a megállapodásban. Tehát mindenképpen egy konstruktív megoldást kell ö, követnünk. Azt tudjuk, hogy nagyon sok probléma a továbbiakban is fennáll, de lehet, hogy ez az, amivel foglalkoznunk kell. És így talán eljuthatunk odáig, hogy egy idő után, majd ez visszakerül, amikor majd a végrehajtás lesz, akkor tudni fogjuk, hogy hogyan kerül végrehajtásra, és akkor élhetünk azzal a jogunkkal, hogy az egész dolgot újra megkérdőjelezzük. Tehát ezért fontos, hogy a parlament a közbeszerzési megállapodásban folyamatosan részt tudjon venni. Elnök, hát igen, köszönöm, de hogyha nem folyat, nem tudjuk nyomon követni a végrehajtást, akkor emiatt nem a bizottság a felelős, hanem megvannak a mechanizmusok. Tehát a, úgy gondolom, hogy mégiscsak hozzá kell járulnunk, és nem igazán lehet feltételeket támasztani a hozzájárulásunkhoz. A bizottságnak pedig lehetőséget tud, adnánk akkor azzal, hogy ezt a bali konferenciára bevigyék, illetve ott ratifikálásra kerülhessen. Ez a vége ennek a vitának, a határidő a módosítók benyújtására EHO 18-a délután 6 óra bizottsági szavazás októberben, plenáris szavazás novemberben a következő témánkat elhalasztottuk, és ezzel a délelőtti ülésünknek vége. Ismételten folytatjuk a munkát itt 15 órakor. Jó ebédet mindenkinek! Köszönöm.